Jim? It's a, uh, an hour. Let's get this prison. Chers collègues, excusez-nous de cette... Euh, Kedves kollégák, elnézést kérek ezért az utolsó percben történő korrekcióért, és köszönöm, hogy eljöttek. Egy kicsit késve kezdünk, és még egyszer kérném, hogy ezt nézzék el nekünk. A 14-es pontban, vagy azzal kapcsolatban megadom a szót Martin Kassler kollégánknak, illetve nem elnézést, mondja elnök asszony. Nem, a Kassler úr helyett más kap szót, hogyha először a napi rendel foglalkozom. Ahogy tegnap említették, valójában első napi rendi pontunk egy nagyon fontos pont lesz, ami kapcsolódik ahhoz a szavazáshoz, ami majd a 19-es pont alatt következik, ami pedig a módosításoknak a megvizsgálása. Ez világosan azt jelenti, hogy tudják, hogy az Alkotmányügyi Bizottság elkezdett egy munkát a, annak érdekében, hogy a 81-es pontját átírja a házszabálynak. Ez határozza meg azt, hogy a parlamentnek hogyan kell megvizsgálnia azokat a dokumentumokat, amelyekkel konform véleményt ad. Amikor megnézzük a parlamenti szabályzatot, azt szerep, ezt úgy fogalmazták meg, hogy a gerince ezeknek a dokumentumoknak a megvizsgálása a szokásos általános dokumentumok, akár jogalkotási, akár nem, majd pedig vannak különböző eljárások, amelyek ö, eh, eh, módosítva vannak annak érdekében, hogy ezek az eljárások illeszkedjenek ahhoz a speciális helyzethez, amelyben a parlamentnek véleményt kell mondania. Például ilyen a költségvetési eljárás, vagy azok a dokumentumok, amelyekben a parlamentnek nincsen lehetősége módosítani a dokumentumot, csak igent vagy nemet mondhat. Tehát ez az a cikk, amelyet Straszkowski kollégánk módosít az Alkotmányügyi Bizottságban. Az a az eredet ennek az ügynek, hogy kompetencia konfliktus került az INTA és a külügyi szakbizottság között. Ezért megnézték a házszabályt, hogy el tudják rendezni a véleménykülönbséget. Kiderült, hogy az INTA bizottság nagyon elégedetlen volt azzal kapcsolatban, amit az Alkotmányügyi Bizottság előállított termékként. Már említettem a szakbizottsági elnöki konferencián, hogy engem aggaszt az a projekt, ami jelenleg van az Alkotmányügyi Bizottság előtt, ugyanis Straszkowski úrnak a tervezete még mindig nem ö, ismeri el azt, hogy a szakbizottságoknak igenis lehetőségük van egy ilyen ö, eljárásban részt venni. És például az úgynevezett ö, TTIP vagy a transatlanti ö, meg, á, egyezmény általában ö, felvetődött az a kérdés, hogy a szociális normákat, sztendereket hogyan kell figyelembe venni. Ezt minket természetesen érdekel, viszont nem szólhattunk hozzá. Ezt felvetettem a szakbizottsági elnöki konferencián, és amikor az INTA nem volt megelégedve az afkonak a de munkájával, akkor lehetőség nyílt arra, hogy ezt a munkát újra megnyissuk. Ezért kérnek most tőlünk véleményt erről a módosításról, amit az AFKO szakbizottság javasol. A lényeget illetően Őri Csaba kollégánkkal a néppárt részéről. Azt hiszem, hogy sikerült egy egészen jó megegyezést elérnünk, és remélem, hogy ez majd a szavazásban is megmutatkozik. Ennek alapvetően az a lényege, három probléma a sarköve. Az első, hogy amit az AFKO szakbizottság végező, egyszerűen azt mondja, hogy van egy első dokumentum, amelyben az Európai Parlament vagy igent, vagy nemet mond, majd pedig lesz egy állásfoglalkozás, ami rávilágít arra a, az állásfoglalásra, ami igen vagy nem. Az AFKO bizottsági jelentéstevő azt javasolta, hogy az az ajánlás, amiben igent vagy nemet mondunk, annak ne legyen preambulum bekezdése, csak cikkei és maga az ajánlás. És azt is előirányozza, hogy a jelentés készítő egy rövid okfejtést is, igazolást is kifejtsen. Én azt javasoltam Őri Csabának, aki úgy tűnik, hogy egyetért, hogy abban a jogi rendszerben, ami majd az indokláshoz lesz, ott alkalmazzuk a közjogot. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az indoklás nem tükrözi azt, amit megszavazott a szakbizottság, akkor a szakbizottság elnöke kérhesse azt, hogy az indoklás, ami nem áll összhangban az ajánlásokkal, az kerüljön visszavonásra. A második fontos pont, de szeretném erre felhívni a figyelmet, mert azt hiszem, hogy nem volt mindenki számára világos, hogy amit javasol az AFKO szakbizottság, az amennyiben ezt a vonalat követjük, ami a jelentés készítője, az megtiltaná a parlamentnek, hogy elutasítson egy olyan jogszöveget, amit konform vélemény előterjesztésére kapnak. Tehát vagy igent mondhatunk, vagy úgy hagyjuk a dolgot. Szerintem ez a demokráciának a tagadása, mert ha a parlament nem mond igent, akkor mondhat nemet. És ma, amit nekünk javasol az AFKO szakbizottság, az azt jelenti, hogy nem mondhatunk nemet. Tehát bizonyos értelemben annyit javasolnak nekünk, hogy vagy egyetértenek valet, vagy, vagy pedig minden marad úgy egész addig, amíg nem hajlandóak igent mondani. Egy kicsit karikatirikus ez, de lényegében erről van szó. Ezért én azt javasoltam, hogy ezt a két értelműséget szüntessük meg, amit az AFKO szakbizottság javasol. És úgy tudom, hogy Őri Csaba kollégánk is ezzel tulajdonképpen egyetért. A harmadik fontos dolog, az pedig azok a körülmények, amelyek mellett szakbizottságunk véleményt mondhat például egy ilyen esetben. És ez az értelme az utolsó részén, a kompromisszum utolsó részének, amit javasolunk önöknek, amivel kapcsolatban van egy megállapodásunk, egy egyetértünk Őri úrral, és ennek nagyon örülök. Végezetül a hetes módosításra hívnám fel a figyelmüket, amit Őri Csaba javasolt. Szerintem egy rendkívül jó módosító, amelyik egyértelműen kimondja, hogy a magyarázó és indokolt állásfoglalás, ami az ajánlás mellé megszavazásra kerül, arra kell, hogy szolgáljon, hogy rávilágítson a mandátumra és a tárgyalásokra. A jelentéstevő azt javasolta a saját eredeti változatában, hogy ez az állásfoglalás a tárgyalásnak az alapjait tegye meg a bizottsággal. Én egy mód, szóbeli módosítót javasolok, ami szerintem egyértelműbb, és remélem elfogadják, hogy ennek az állásfoglalásnak a bizottsági mandátumnak kell, hogy legyen az alapja. Mert ez végülis a bizottságnak a mandátuma. Tehát ezt kell megvilágítani, úgy, ahogy egyébként ezt már tapasztaltuk, a transatlanti szerződéssel kapcsolatos szavazásban. Elnézést, hogy egy kicsit több mindent felhoztam, mint amit ilyen korai reggeli órában szerettek volna hallani, de ezzel is foglalkoznunk kell, hogyha továbbiakban is el akarjuk mondani ezen kérdéseknek a lényegével kapcsolatban. Nem tudom, hogy világosan mindenkinek minden, vagy kell-e valamit magyaráznom. Szarkasz úr! Köszönöm elnök asszony, köszönöm a magyarázatot, és köszönöm az aktivitását. Nagyon örülök ennek ugyanis úgy látom, hogy ennek a szakbizottságnak és a parlamentnek a, az érdekei jók ezekben vannak, és jól védik őket. A hetes modosítóra szeretnék utalni a szocialistáktól, és mi pont azt szerettünk volna, hogy úgy, ahogy a rendes eljárásokban, hogy lehetőségünk nyíljon arra, hogy az elnökök értekezletére is vihessük ezt a csatát. Mert az mi a biztos úrral nagyon sokszor láttuk, hogy a hetes záradék a szerződésben, amely horizontális kérdéseket vet fel, nos, azt folyamatosan figyelmen kívül hagyja a, a bizottság, nagyon sok ilyen esemény történt már az mandátum során, ahol szociális elemeket sértettek, azért mert nem vették figyelembe ezt a cikket. Legalább kérdést tegyenek föl hozzánk, és legyenek koherensek az összes többi szabályzattal. Köszönöm szépen. Teljesen így igaz. Más kére szót nem, akkor későbbiekben fogunk szavazni erről a szövegről. Az összes módosítás ott van. És akkor most következik a 14-es napi rapont, ahol Jesnyovszkecka asszony fog Martin Kessler helyett szólni, aki akadályoztatva van. Ez pedig azt a vélemény tervezetet illeti, amelyet elő kívánunk terjeszteni a, az iratokkal nem rendelkező Európai Unióba bevándorló nők helyzetével kapcsolatos. Jeszlovecka mondja, öné a szó. Thank you, madam. Köszönöm. Kedves képviselőtársak, azok a személyek, akiknek nincs letelepedési engedélyük, és nincs állandó lakhelyük az adott országban. Na, ezek többsége jog legálisan érkezett a fogadó országba, ám egy idő után ö, lejártak, lejárt a, a, a munkavállalási engedélyük, vagy egyéb dokumentumok. Ezáltal okmány nélküli bevándorlókká válnak, és ezáltal sok esetben nagyon sokszor önkényes politikáknak és eljárásoknak vannak kitéve, amelynek, amelyek nem esnek ellenőrzés alá. Az okmányok nélküli nők és gyermekeik a legkiszolgáltatottabb áldozatai az ilyen eljárásoknak, különösen abban az esetben, hogyha családon belül erőszaknak vannak kitéve, vagy munkahelyen történő erőszaknak, vagy nem kapnak jogsegét, védelmet ezek az áldozatok sokszor kitoloncolással kell, hogy szembenézzenek, és alapjogaikat megtagadják tőlük. Ezért Martin Kassner jelentését világosá kívánja tenni azt, hogyha okmány nélküli nők, különösen terhes nők, anyák vagy kiskorúak jogsegélyre, orvosi ellátásra, vagy egyéb segítségre tartanak igényt, akkor áldozatként kell kezelni őket. Nem szabad megakadályozni ezeket a nőket abban, hogy az erőszaktól való védelmet kérjenek, illetve kapjanak, a kizsákmányolás és diszkrimináció elleni védelmet kapjanak. Európa egészében. A humanitárius ö, szellem kell, hogy irányítsa ezeket a politikákat. Martin Kessler a Nőjogi Bizottság ö, véleményét üdvözli amely jelentéshez kapcsoltak. Az, ezek, ezek a nők többszörös korlátokkal kell szembenézenek, amelyek a szolgáltatásokhoz való hozzáféréseket akadályozzák a, jog, a lakhatás, a jog, egészségügyi, munkahelyi védelem, munkavédelmi és egyéb szolgáltatásokhoz nem férnek hozzá a tagállamok és a szociális partnerekkel, hogy foglalkozzanak az okmányok nélkül nők sajátságos helyzetével a munkahelyeken is, és segítségüket erre a célcsoportra kell koncentrálják, annak érdekében, hogy ők jogaikat jobban tudják gyakorolni, minimális szankciós sztenderdeket kell bevezetni, és fel kell lépni az, eh, azon munka, munkáltatókkal szemben, akik illegálisan alkalmaznak harmadik országbeli bevándorlókat. Az. A nem dokumentált, a dokmányok nélküli nők adatainak védelméről is foglalkozni kell, különösen a családon belüli vagy munkahelyi erőszaknak kitett nők esetében, és jogsegélyszolgáltatásban kell őket részesíteni. Külön figyelmet kell szentelni az okmány, azon okmányban nélküli nők helyzetére, akik vagy várandósak, vagy gyermekek, gyermekük van. A meg nem született gyermek védelmét is biztosítani kell, egészségügyi szolgáltásokat nyújtva, illetve segítve a nőt abban, hogy a megszületett gyermek anyakönyvezését elintézhesse. A vonatkozó Európai Uniós egyezmény, a gyermek jogait védő egyezmény szellemében eljárva. Meg vagyok győződve arról, hogy minden frakció közötti konszenzus érvényesül ebben a szakbizottságban, afelől, hogy az okmány nélküli nők védelmét biztosítani kell. Martin Kastár azt arra kért, hogy mondjam el önöknek, hogy igyekezett a legfontosabb tényeket megjelenteni jelentésében, amennyire 1500, 1500 leütés megengedte ebben a szövegben. Erre törekedett, de azt is várja, hogy a további vita folyamán kiemeljük a még egyébként fontos kérdéseket is. Köszönöm szépen. Jó, kiitoksia Anszári asszony. Puhutaan eh, laittomista maahanmuuttajista. Köszönöm szépen. Az illegális eh, bevándorlókkal foglalkozunk, de valaki az ember nem lehet illegális, hogyha nyelvtani szempontból beszélünk, hanem eh, okmányokkal, iratokkal nem rendelkezőről kellene beszélnünk igazándiból. Ugyanis a gazdasági válság, amelyik igen súlyos szociális szinten az leginkább az iratokkal nem rendelkező bevándorlókat érinti. Ők azok, akik a leginkább megszenvedik ezt, akár Hollandiában, akár Finnországban is és ezen belül a nők, akik eh, iratokkal nem rendelkeznek, és akik eh, várandósak, illetve gyermekkel jönnek, nos, 500 eurós kauciót kérnek tőlük, mielőtt egyáltalán beengednék őket a kórházba, és ez sajnos nem az európai szociális egészségügyi modell, amit akartunk. Mindenképpen tenni kell valamit, mindenképpen ki kell fejleszteni bizonyos módszereket, amilyen, amelyek lehetővé teszik, hogy egyszerűbben és emberségesebben bánjunk el ezekkel a papír nélkül iratok nélkül érkező asszonyokat illeti. Nagyon fontos, hogy ugyanakkor a bevándorlókat bevándorlókkal foglalkozó intézmények nagyon töredezettek, nincs megfelelő kapcsolat közöttük. az iratokkal nem rendelkező nők nagyon nehezen tudnak beilleszkedni, mindenképpen erre törvényszinten kell hatni. Nagyon fontos, hogy megismételjük még egyszer, mert már elhangzott korábban a plenárisan, hogy ez politikai vitának kell, hogy része legyen, mert a gazdasági válság a leginkább kiszolgáltatottakat sújtja, nevezetesen az iratokkal nem rendelkező bevándorló nők. Köszönöm szépen, elnök, mondja az elnök hogy valaki más szeretne szólni? Gilles Lambert. Thank you. Köszönöm. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnk véleményét ebben a témában, és az által választott csapás irányt. Nagyon nehéz persze egy rövid szövegben elmondani, kiemelni minden fontos elemét egy témának, ám azt hiszem, hogy kapcsolni kéne ezt a szöveget az ILO egyezményhez, az otthoni munkát végzők védelmére, védelméről szólva, hiszen különösen érvényes ez olyan nőkre, akik, akiknek elveszik mondjuk az útlevelét, és egyfajta csapda helyzetbe kerülnek egy idegen országban. És talán a ellátásra való, valóhoz való hozzáférés gondolatait is ki kéne emelnünk. Jakonszári asszony beszélt különösen a, a terhes nők esetében. Ez az Európai Unió nagyon sok szakpolitikájához kapcsolódik, melynek témája a, a várandós anyák és az újszülöttek védelme és az őket szolgáló ellátások és szolgáltatások témája. Ezért is, ezek miatt is üdvözlöm ezt a véleményt, és ez irányban fogok majd módosítókat is beterjeszteni. Köszönöm szépen. Ön említette azt a ö, megállapodás, és ugyanakkor ez a megállapodás szeptember 5-én hatályba lépett. Sajnálatos módon két tagállam ratifikálta, csak Németország és Olaszország. Úgy vélem, hogy a szakbizottságunk tagjai számára nagyon fontos, hogy ösztönözzék, és arra hívnám az önök figyelmét, hogy, hogy szóljanak, beszélnek a kormányukkal annak érdekében, hogy ez a konvenció, amelyik mellett sikra szálltunk, és nagyon sokat harcoltunk, azt az állam, a kormánya ratifikálja. Egyéb hozzászólás? Nem. A bizottság képviseletében szeretne szólni valaki? Nagyon röviden akkor Erdovino asszony, öné a szó. Thank you very much. Indeed, briefly, uh, I... Köszönöm szépen, csak röviden szeretnék uh, néhány további elemet megemlíteni azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, ami a véleménytervezetben megjelent. A 2952-es irányelvet, illetve az illegálisan a harmadik országból itt tartózkodó személyekre vonatkozó rendelkezések kerültek említésre. Szeretném elmondani, hogy most az irányelvnek az átültetését vizsgáljuk, és ezt a jövő évben is meg fogjuk tenni, ami a végrehajtását teszi a 2011 per 36-os irányelvnek, ami az, emberi, eh, az embercsempészet és eh, azok áldozatokról szóló irányelv. Annak áprilisban az átültetési határideje lejárt, és most eh, ugyancsak az átültetést vizsgálja a bizottság. A bizottsági jelentés az irányelvek alkalmazásáról 2016-ban fog megjelenni ami pedig az ötös pontot illeti a, az átfogó, átfogó kutatással kapcsolatban, hogy a, mi a helyzetük az Európában tartózkodó iratok nélküli személyeknek, ez továbbra is eh, egy kérdés. Azt szeretném, hogy tudna tudniuk kell, hogy már más eh, bizottságokban is ezt elmondtuk, hogy a eh, nemek és ezen belül különösen a nők helyzetével fog foglalkozni az embercsempészet, emberkereskedelem kapcsán, és várjuk, hogy meglegyenek az eredmények körülbelül egy-másfél év múlva. Euh, Nagyon jó. Akkor jelentéstevő asszony, gondolom, hogy ez, erről majd be fog számolni a jelentéstevőnek. Akkor köszönöm. Jeszlovecka azt, hogy egyetért, hogy akkor ez így legyen? Köszönöm. És akkor módosítások határideje október 14-12 óra, déli 12 óra, a módosítók azt november 5-én kerülnek megvizsgálásra, kompromisszumuk 25, november 25-én, másnap pedig 20, november 26-án szavazás a szakbizottságban, és december 16-án a nőgyi bizottság ö, foglal állást. Ezzel ezt a napi rendi pontot befolyasztuk. Majer asszony, akinek a trilógusról kellett volna beszámolnia, még nincs ö, körünkben. Javaslom, hogy ezt hal- halasszuk el a szavazás utánra. Úgyhogy akkor kezdjük a 17-es ponttal. A jogalkotási jelentésről, amit Szárien Szája kollégánk terjesztett elő. Ez egy jelentés tervezet, aminek a célja, hogy a ö, 90 és a 2004 eh, per 37-es eh, eh, irányelveket módosítsa, ami a különböző csomagolásokról szóló, és a különböző, tehát tulajdonképpen itten megtisztítjuk ezeket az irányelveket nagyon hozzáértően tehát az anyagok keverékek osztályozására, címkézéséről szól a 3-as, 4-es, 5-ös, 8-as, 9-es, 10, 11, 12-es módosítókat együtt szavazhatom? Nem.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 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, elfogadva, valamennyit elfogadtuk, teljes egészében. E preambulum bekezdések 1-es, A kompromisszum két frakció javasolta mellett tartózkodás elfogadva. Ötös preambulum, B kompromisszum, ugyanaz a két frakció, mellett ellenetartózkodás ugyancsak elfogadva. Hetes preambulum 23-as módosító mellett ellenetartózkodás elfogadva. 24-es okafogyott, és akkor elektronikusan szavaztatom a tervezetnek, a jelentés tervezetnek az egészét. Két ö, kártya nélküli szavazónk van. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 32 mellette, 3 ellene, eh, tartózkodás nincs. A jelentés tervezetet elfogadtuk. 34 van mellette, bocsánat, javítja az elnök. Még nem fejeztük be, ellenőrizni kell, hogy minden rendben van-e. Akkor most következik a jogalkotási javaslat, és megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 35 mellette, 3 ellene, tartózkodás nincsen. és most pedig azt kell ellenőriznünk, hogy tárgyalási mandátumot akarunk-e adni a jelentés készítőjének és a tárgyaló csapatnak. A, ezek ellenének a jelentés készítője, a Szári Eszája, Ole Christensen, SND, Marian Harkin, a liberálisoktól, zöldektől és McIntyre kollega az ECR nevében és én vezetném a tárgyalás, tárgyalócsapatot. Ahhoz, hogy mandátumot tudjunk adni, a jogalkotási e, javaslatra, a, úgy, ahogy ezt e, módosítottuk, legalább 25 igen szavazat szükséges. Úgyhogy akkor a mandátumról szavazunk, e, elektronikusan megnyitom a szavazást. Akkor lezárom a szavazást. 36-an mellette, 4-en ellene, tartózkodás nincsen, akkor gratulálok a jelentés készítőjének. Nos. Elfben a 18-as napi rendi pont következne, és arról kellene szavazni. Ugyanakkor a szabályokkal ellentétben Padapadapul asszony azt kérte, hogy most szavazzunk az ő jelentéséről. Valaki ellenzi ezt? Senki? Akkor köszönetet mondok az ő nevében is, és akkor a 24-es napi rendi pontra térünk. Kedves kollégák, ugyanakkor rámutatok, hogy korábban kell jelezni, mennyiben valamilyen igényük van az ilyen eh, <clears throat> módosítás, napirend módosítása. Na, 24-es. Antigoni Papadopulo asszonynak a eh, jelentéséről van szó, amelyik harmadik országbeli állampolgárok kutatásáról szól a LIBE szakbizottság számára. harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint oper munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről. Tehát ez egy átdolgozás lenne az irányelvnek. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 94-es, ezt nem fogadtuk el. Rátérünk a 3-as cikkre, G kompromisszum, mellette, ellene, tartozkodás elfogadtuk. 3-as cikk, G pont, 96-os Lember Malika Bernata mellette ellene tartozkodás elutasítottuk.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 Lezárom a szavazást. 19 mellette, 20 ellene, ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. 4-es cikk. Nos, a 36-os, 42-es azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadtunk. Hatos cikk C pont, Lambert mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos cikk F pont, 37-es módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítom 105-ös módosító me mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hatos cikk F új pont, új F pont, 36-as modosító mellette jelenet tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette jelenet tartózkodás elfogadtuk. 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. K kompromisszum, a 7 cikk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottak. 45-ös mellette ellen 45-ös módosító mellette ellenet tartozkodás elfogadtuk. 109-es elfogad, nem fogadtuk el. M kompromisszum, mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartozkodás. azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Géppel kérem szavazanak. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 22-en ellen, nem fogadtuk el, elutasítottuk. 48-as mellette, ellene, tartaszkodás, elutasítottuk. 49 mellette, ellene, tartaszkodás, elutasítottuk. 50-es mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadtuk. 12-es cikk 1-es bekezdés, 1-es bekezdés, A pont, N kompromisszum mellette ellene tartozkodás, elfogadtuk. 12-es cikk, 112-113-as azonosak, azonosak, úgyhogy szavazunk, mellette ellene tartozkodás, elutasítottuk. O kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 115-öst nem fogadtuk el, 54-es mellette ellene tartózkodás elfog, elutasítottuk. 116-os mellette ellene tartózkodás Szari Eszája eh, módosítat elfogadtuk. 117-es nagyja is. Mellette ellene tartozkodás elutasítottuk. P kompromisszum. Mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 13-as cikk. 119 módosító és 120-as módosító azonosak mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. Ellenőrizzünk akkor. 119-es és 120-as. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 21-en ellene. Akkor elutasítottuk. 19-19 elnézést de akkor is elutasítottuk. És érdemes volt ellenőrizni természetesen. 121-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 124-es, Jen Lambert és Malika Benetartu mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elfogadtuk a Q tehát. Aztán 57-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 125-ös Szerieszeje mellette e, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de géppel szavazzunk, ellenőrizzük, kérem. 125-ös mellett, e, kérem szavazzanak. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 20 ellene elutasítottuk. 14-es cikk C pont R kompromisszum, az SD és az EPP mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartozkodás elutasítottuk. 60 mellette ellene tartozkodás ellenőrizzük a 60-ast. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 24-en ellene, nincs tartozkodás. elutasítottuk. 128-as. Száriel mellette, ellene, Tartozkodás. Elfogadtuk. 61-es előadó mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 62-es, 63-as nem fogadtuk el, 129-es Jane Lambert mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Géppel ellenőrizzük. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 19 ellene, elfogadtuk. 130-as Szarjeszeje mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es, el, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 131-es, mellette, elnézést, 132 javítja ki magát az elnök, mellette, ellene, tart tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 132-es szárjeszelje. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 19-en 19 ellene. Nem fogadtuk el, utasítottuk. Ilyenkor ellenőrizni kell, igen. 133-as mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 134-es Szarjenszaja mellette. 133-ast ellenőrizzük akkor géppel, kérem szavazzanak. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 19-en ellene, elfogadtuk. 134-es Szeriesszaja mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-ös Csillambert mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Géppel szavazunk. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 19-en ellene, ezt elfogadtuk. 135-ös dilemmert mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És itt van egy dolog, amit nem értek. Nem a 65-ösről fogunk szavazni, hanem az S kompromisszumos kompromisszumról mellette ellene tartozkodás elutasítottuk. 65-ösről szavazunk most mellette. Az S kompromisszumot ellenőrizzük. Akkor még egyszer, még egyszer, az S modosított, ellenőrzés, az S kompromisszumot. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31 mellette, 80 ellene elfogadtuk. Akkor 23-as cég T kompromisszum következik, mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. U kompromisszum mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. 24-es cikk, EI bekezdés, 146-os mellette, 146-os tehát mellette, e, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 147-es, fogyottá válik. van az előadó jelentéstevő egyetért ezzel? Egyetért akkor? 69 nem elfogadható és akkor szavazzunk egyben a 148-as, 149, 150 és 151-es címembertől. Mellette, ellene, tartozkodás, elutasítottuk ezeket. Aztán 152-es, mellett ellene, Mellette még egyszer? Ellene? tartozkodás, elfogadtok. 152-es géppel szavazzanak, kérem, ellen, kérem szavazzanak. Mindenki szavazott. 152-es. Lezárom a szavazást. Már 20 mellette, 19 ellene, elfogadtuk. Egy, egy szavazaton múlik a többség. 72-es következik, mert a 71-es 154-es szám volt elfogadható, tehát a 72-es következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös mellette, ellene, tartaszkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük géppel. 155-ös, tehát kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 20-19 ellenében ez a szokásos többség, 73-as visszavonták, 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es cikk, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 158-as szarjesszaja mellette ellene 158-asnál vagyok, igen mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. Aztán preambulum bekezdések, egyes módosító mellette ellene tartaszkodás elutasítottuk. Kettes módosító mellette ellene tartaszkodás elfogadtunk. Hármas mellette ellene tartaszkodás elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. Aztán a kompromisszum, szocialisták és néppárt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Heten 9-esről nem szavazunk, ami a 80-ast illeti. adopté. Et donc je mets au l'amendement 80. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán 8-as mellette ellene tartózkodás, a 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, a 10-es mellette, ellene, tartózkodás, a 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es, a 11-est ellenőrizzük akkor géppel. Kérem, szavazzanak. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 21-en ellene, igazuk volt, elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C. Kompromisszum. Három frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jean Lambert 84-es, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 85-ös, Szerjeszeje, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1031 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 87-es módosító. Nem. 87-es Nagyja Hircs mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Dekompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán 16-as módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 16-os. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18 a mellette, 21-en ellene, mm, elutasítottuk. 17-es az akkor fogyottá vált 18 következik mellette, ellene tartozkodás elutasítottuk. Aztán 34-es preambulum e-kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 91-es módosító mellette ellene tartozkodás elutasított. 92 Szarieszeje mellette ellene tartozkodás elutasítottuk. És ellenőrizzük a 92-es, 36-os preambulum bekezdésről szól, kérem szavazzanak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17-en mellette, 21-en ellene, elutasítottuk, nem volt tartaszkodás. És akkor a F kompromisszum ról szavazunk mellette, ellene tartaszkodás elfogadtuk, és akkor így módosított jelentésre szavazzanak, kérem, kérem szavazzanak éppen. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 30-an mellette, 80 ellene, nem volt tartaszkodás. gratulálunk az előadónak. Nous reprenons l'ordre de nos euh, votes. Akkor most visszatérünk az eredeti sorrendhez. 18-as euh, pontról szavazunk, Kósa Ádám jelentése. Ez egy véleménytervezet a Tehát mi vagyunk a felelős bizottság, tehát a foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szól ez a pont, és a LIBE szakbizottság véleményével is megkerestek bennünket des libertés publiques. Paragraphe 1. Egyes bekezdés, 17-es módosítás mellette ellene tartózkodás. Nem világos. 17-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17-es mellette nem fogadtuk el. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 23-as ugyanattól a szerzőtől mellett ellene tartózkodás elfogadva. A 3-as bekezdés 24-es Elizabeth Schröder a szobeli módosító ellen nincs kifogás, akkor módosítással szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva kettes bekezdése a Libe Bizottságnak mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes ellenőrizzük. Ellenőrizzük a kettes libét, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 16-an ellene, két tartózkodás, elfogadtuk. 14, 4-es eh, eh, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es, eh, akkor C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, de ha akarják ellenőrizzük. Nem, elfogadtuk. El, akkor ellenőrizzük. 27-es Elizabeth Schröder módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 20 ellene, tehát nem fogadtuk el elutasítva. D kompromisszum, négy frakció, mellette ellene tartózkodás elfogadva 29-es, Kósádán mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük. Mindenki szavazott, akkor lezárom. 22-en mellette, 16-an ellene. Egyetemen elfogadtuk. 12-es libe mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 30-as módosítás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Tizennyolc húsz arányban elutasítva. 31-es eh, szóbeli módosítással Önök ellenzik, jó, jó, de ki más? Három. Három ö, jelentkező kell, aki ö, ellenzi. Ahogy megvan a három, jó, akkor nem fogadjuk el a szóbeli módosítást. Akkor 31-es módosítás, a szóbeli módosítás nélkül mellette, ellene tartózkodás, a 31-eset elfogadtuk. 32-es szóbeli módosítással van-e, aki ellenzi? Nincs. Akkor így szavazunk a 32-es módosítról mellette, jelene tartózkodás elfogadva. 8-as bekezdés, a 33-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva a 34-es, Súrján László mellette ellene tartózkodás elfogadva 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva akkor 38-as módosító szóbeli módosítással a szerzőtől van-e, aki ellenzi Kósár úr, ön szót kér. a szavazások, de a 35-ös módosítást a beadó visszavonta. Így nem szavazhatunk erről, a 35-ösről. Monsieur le rapporteur, je vous, euh, je vous remercie de votre observation. Köszönöm szépen az észrevételét, de a 35-ösről nem szavaztattam, mert hogy visszavonták, hanem hogy meg ö, gyorsítsam, nem említettem, tehát a 35-ös és a 37-eset visszavonták, tehát ezekről nem is ö, szavaztunk, nem is bocsátottam szavazásra. Ami most felvetődik, az az, hogy valaki ellenzi-e a szóbeli módosítást, a 38-as módosítással, amit a szerző terjesztett elő, a Clivetti. Van-e, aki ellenzi ezt a szóbelét? Nincsen, tehát akkor 38-as módosítással mellette. Kósa úr. Ellenzem a frakcióm nevében a szóbeli módosítást. ellenzem a frakcióm nevében a szóbeli módosítást. L'amendement oral tombe, donc je me ouvre. Akkor a szóbeli módosító kiesik, akkor az eredeti változata 38-asnak mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 38-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 15-en mellette, 19-en ellene, 4 tartózkodás. A 38-as módosított nem fogadtuk el, 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es bekezdés 40-es Daniel van der Stupp ö, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es Súrián László módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es Kósa Ádám módosítója, 43-as ellenőrzést kértek a 42-es módosítóról, megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 22 mellette, 16 ellene, teljesen igazuk van, teljesen elfogadtuk. 43-as ö, ö, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es Ádám módosítója szóbeli módosítással a jelentéstevő részéről. Van-e, aki ellenőrzi ezt a szóbeli módosítást? Akkor a 44-es a módosítással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as bekez, bekezdés, elkompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom. 21-en mellette, 17-en ellene, e kompromisszumot elfogadtuk. F kompromisszum ki, mellette ellene tehát ki támogatja az F kompromisszumot? Ellenet elfogadtuk. 47-es Súrián László módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ötös libe mellette ellenetartózkodás elfogadva, hatos mellette ellenetartózkodás elfogadva, 13-as libe mellette ellen, ellene tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas libe mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es módosító szóbeli módosítással nincs senki nem ellenzi, akkor módosítás együtt mellette hát Ne a szavazás közepén szóljanak. Jelentéstevő öné a szó. A szóbeli módosítót ellenzem az 50-essel kapcsolatban. Jó, akkor újra szavazunk az 50-esről. És az 50-es módosítót, a szóbeli módosító nélkül, tehát mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 50-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 20 ellene nem fogadtuk el. 51-es Gönckinga mellette ellene tartózkodás elutasítva. Libe 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as Libe mellette ellene tartózkodás elfogadva. D bekezdés A kompromissz mellette Ja, egy oldal hiányzik, egy oldal hiányzik, az mondja az elnök asszony, tehát akkor a 16-os bekezdés után a 9-es libéi következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 52-es Kós Ádám módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as módosító egy szóbeli módosítással, amit a jelentés tevője javasol. Van-e, aki ellenőrzi ezt a szóbeli módosítást? Nincsen. Akkor az 53-asról szavazunk módosítással mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 54-es, 55-ösök okafogyottak lettek, és akkor most jönnek a a jelentéstevő javasolt egy módosítást, ami egy preambulumra ö, ö, emlékeztet, és külön szavazást javasolnak rá. Azt javaslom, hogy a következő szövegnek az első része, ami egy idézet, azt mondja, hogy figyelembe véve, tehát egy hivatkozás. Violability, inviolability, sorry, of human dignity. Emberi mértség sérthetetlenségéről, de a kihúzott rész nélkül a Non, non, non, il est bien, cet amendement. Moi, je, je suis en faveur de cet amendement. Én mellette vagyok a szobeli indítványnak, mondja elnök asszony, mert a probléma az, az volt ezzel a e, hivatkozással, hogy nem lehet benne vélemény vagy értékelés, ez csak egy utalás. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy ez egy utalás vagy egy hivatkozás legyen a jogszövegre, akkor ki kell belőle venni azt a részt, amelyik a jelentéstevének a javaslata, amelyik eh, egy értékelést fogalmaz meg, tehát a jognak az értékelését. Tehát ezt a részét szerintem eh, nincs probléma. Tehát akkor az első részét szavaztatom, ki, aki mellette van. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a második része következik, ahol viszont szintén van egy szóbeli módosító indítvány a szerző részéről, és ami már viszont értékelés kategóriába tartozik. Ki az, aki mellette van? Illetve van, aki el, egyáltalán ellenzi a szóbeli módosítást. Tehát akkor nem fogadjuk el a szóbeli módosítást és a többi részét sem tudjuk elfogadni. Akkor a kettes módosító, Szirióvir mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas, Elizabeth Schröder visszavonták, és akkor a a kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva ötös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát az ötös módosított ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Tehát 21-17 az arány, és az ötös módosítót elfogadtuk. Hatosról szavazhatunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. F preambulum 7-es, Elizabeth Söter, eh, okafogyott 8-as, 9-es és 10-es ugyancsak. Akkor G preambulum 11-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 11-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 18 a mellette, 20 ellene, tartózkodás nincsen, nem fogadtuk el. 12-est visszavonták, akkor a H preambulumban pedig a 13-asról szavazzunk, illetve nem, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. I preambulum az egész okafogyott, és akkor zárszavazás következik. Zárószavazás. Végszavazás előtt kíván hozzászólni. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a mai szavazás olyan volt, amilyen, itt azok módosítókról van szó, amikkel megegyeztünk a jelentéstevővel, a szóbelékről megállapodtunk, és úgy tudtam, hogy támogatást fognak nyerni. És közben meg megváltozott a helyzet itt, mert egy kicsit meglepő ez a szavazás. Tehát a szocialista frakció úgy döntött, hogy nem fogja támogatni ezt a jelentést, és miért? megmagyarázzuk, mert nekünk ez egy nagyon fontos jelentés. Nagyon sok módosítást nyújtottak be, rövid volt a határidő. Megpróbáltuk ezt nyitottan kezelni, de figyelembe véve azokat a körülményeket, amiket most említettem, nagyon sajnáljuk, de ellene fogunk szavazni, nem fogjuk támogatni elnök rendben. e valaki más is szavazatot magyarázni. Akkor az egész jelentés tervezetet szavaztatom. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 17-en mellette, 19-en ellene, tartózkodás nincsen, úgyhogy Kósa Ádám jelentését nem fogadtuk el, és nem fogunk véleményt, illetve nem mondja az elnök asszony, tehát akkor mi is van? Donc, nous n'avons pas euh, adopté. Tehát nem fogadtuk el a Kusádámnak a vélemény tervezetét a 2000-es irányelvvel kapcsolatban, ami a foglalkoztatási munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános keretének létrehozásáról. Tehát természetesen megadom a jelentés készítőjének a szót, aki szeretne szólni. Öni a szó. Köszönöm szépen a szót ez a fejlemény meglepő volt számomra. Te, a tegnapi vitában minden hozzászóló től dicséretet kapunk a kiváló együttműködésért, az egyeztetésért végig. A leszavazás az azt jelenti, hogy a szocialisták szerint nem fontos, hogy az Európai Bizottság számára az Európai Parlament megmutassa azokat a pontokat, amikkel foglalkozni kell. Tehát azt jelenti, hogy a diszkrimináció el, az antidiszkrimináció ellen a szempontok nem fontosak. A felelősség, a felelősséget a baloldalnak viselnie kell emiatt.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 Köszönöm szépen, elnök asszony. Az az igazság, hogy hajlandóak voltunk Kosa úrnak a jelentését támogatni, mert ellentétben azzal, amit ő mondott, számunkra nagyon fontos a diszkrimináció elleni harc. A probléma az az, hogy ebben a szakbizottságban mindenki tudja, hogy, ami, hogy meg kell hallgatni a többi frakciót, és tiszteletben kell tartani másoknak a véleményet. Nyílt párbeszéd és átláthatóság kell, hogy legyen, és nem szabad csak úgy egyszer csak azt mondani, hogy nem egyes eh, módosítókra mindenféle indoklás nélkül. Ebben az esetben ez a szabály megszakadt, ez nem történt meg, és reméljük, hogy ez lesz utoljára ez az eset, mert amikor így lezárják az ajtót, akkor a másik oldalról azt mondják, hogy rendben van, akkor nem folytatom így a munkát. Uh, Schröter pour le groupe des Verts. Igen? Schröter asszony. Az eljárással kapcsolatban a saját elkezdési jelentés alapja az volt, hogy még az Európai Bizottság jelentése előtt impulzusokat adjunk a bizottságnak, mielőtt ők megírják a jelentéseket. Tehát ez a parlament saját kezdeményezése volt, ez, amely most elbukott. Az Európai Bizottság ennek lennére megírja majd a jelentését, és aztán majd egy második jelentésben erre reagálhatunk. Tehát nem veszett el semmi voltak éppen eljárásjogi szempontból. A plenárison is fel lehet majd vetni, és reagálnunk lehet és kell majd az Európai Bizottság jelentésére. Ami jelentés tartalmát illeti, már tegnap is elmondtam, nagyon körültekintően fogalmaztam, ám én is úgy gondoltam, hogy nem volt optimális a tárgyalás menete, más frakciók nézeteit nem ö, ö, sikerült érvényesíteni teljes mértékben, és egy nagyon lényegi kompromisszumban a frakciónk ellenére ö, került megfogalmazásra. Ezért, ez a jelent, ezért mondottam el, hogy egészében ugyan támogathatom a jelentés egészét, mégis a szavazás során rosszabbul alakult a dolog, mint vártuk. Meg kell mondjam, hogy ez szerintem a parlament szempontjából káros, és ugyanakkor ez nem minden diszkriminációs okot mérlegelt egyenlő módon ez a jelentés szöveg, ahogy így volt, ezért nem tekinthető kiegyensúlyozatnak. Ez volt az oka ennek az eredménynek. Más frakció szeretne hozzászólni és magyarázatot fűzni a szavazáshoz? Rendben van, ez azt jelenti, hogy sajnálatos módon a szakbizottságunk nem tud állást foglalni ebben a kérdésben, mint ahogy szeretett volna, mint ahogy koordinátorok szerettek volna annak idején, amikor amellett döntöttek, hogy ez a saját kezeményezési jelentést ezt elfogadják. És ezért tehát nem lesz, nem folytatódik, és sajnos a csapatmunka nem valósult meg, és nem tudtunk tehát álláspontot, egy, állás, egy konkrét álláspont mellett állni, és mindenki levonja majd a következtetését. Mindenkinek ez lesz a feladata, hogy levonja a következtetéseket. 19-es napi rendi pont. A módosító, ugye, amelyik a 81-es cikkének, parlamenti eljárási szabályzat egyetértési eljárásról szóló 81-es cikkének a módosításáról szól. A 81-es egyes bekezdés egyesel van egy A kompromisszum mellette, ellenet, tartozkodás, elfogadtuk. Az az ötös módosító Csaba, Őri Csaba részéről mellette ellene tartózkodás mellette még egyszer ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos módosító az ötöst ellenőrizzük géppel. Kérem szavazzanak! Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 15-en ellene, igen, igazuk volt, ezt elfogadtuk. 6-os, az kompatibilis az 5 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Aztán 7-es módosító, és ezen van egy szóbeli módosító, elfogadjuk? Elfogadjuk. Akkor az így módosított hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán nyolcas módosító, Alejandro Szerkesz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. És akkor következik a 20-as napirendi pontra, amelyik Philip Bula saját kezdeményezésű jelentéséről lesz. Bocsánat, egy vélemény lesz az ITRE, az ITRE-ről, az ITRE szakbizottság, és erről mondok egy véleményt, Európa újraiparosítása, versenyképesség és fenntarthatóság előmozítása érdekében. Egyes bekezdés, egyes módosító, Phil Benyon mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A kompromisszum három frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító Frederik Darden mellette ellene tartózkodás elfogadtunk. jut as jutasztányruk mellette ellene tartaszkodás. elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartaszkodás. elutasítottuk. B kompromisszum három frakció mellette ellene tartaszkodás. elfogadtuk. 17-es módosító két részben Következik az első rész, Darden a massively szó törlése kerül mellette ellene tartózkodás elfogadtunk. Második rész ezzel a szóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk tömegesen. Mellette, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartozkodás, elfogadtuk. Hármas bekezdés C kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 24-es módosító mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellen tartozkodás. azt hiszem, hogy elutasítottuk, de kérem ellenőrizzük géppel. Kérem szavazzanak. 26-os. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18-an mellette, 18-an ellene, ezt elutasítottuk. 27-es módosító Karima Deli mellette, ellene tartozkodás, elfogadtuk. A 28 28-as ellenőrzi szeretne a 27-est? Kérem szavazzanak, 27-es tehet. Karim Adeli 27-es. Kérem szavazzanak, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 17-en ellene. Két tartozkodás elutasítottunk, sokszor érdemes ellenőrizni ezek szerint ma reggel. 28-as, 29-es és 30-as módosítók, ezek azonosak, szavazunk. Ki van mellette? Ellene, tartaszkodás, ellenőrizünk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 18 a mellette, 18 ellene, nem fogadtuk el. Aztán következik a 31-es mellette, ellene, tartózkodás, a többségek felborulnak, és ellenőrizni kell, tehát 31-es, kérem szavazzanak. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Tizenkilencen mellette, 17 ellene, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartaszkodás elfogadtuk. 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es ugyan mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A többit egy blogban, egy blogban 40, 41-es, 42-es, 43-asig mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. Akkor így módosított kérem szavazzanak az egész jelentés. Záró szavazás következik. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 33-an mellene, mellette, 3-an ellene, nem volt tartaszkodás. Gratulálunk az előadónak! Et nous en venons au point 21. És most következik a 21-es napi rendi pont. Mégpedig egy véleményről van szó, véleménytervezetről van szó, a Júri az illetékes a jogalkotási felhatalmazás és a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követése, és akkor komitológiai kérdésekről van szó. Egyes módosító, szóbeli módosítóval a szerzőtől. Itt nyelvi módosításról van szó. Akkor kérem mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A. Kompromisszum két frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító, modis mellette ellene tartozkodás, a hatos módosító mellette ellene tartozkodás elfogadtunk. Hetes módosító mellette ellene tartozkodás ellenőrizzük. A hetes módosítót ellenőrizzük éppen. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott, mm, lezárom a szavazást. 17-en mellette, 18-an ellene, egy tartózkodás elutasítottuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9 módosító nagyja is mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük géppel. 9-es módosított géppel. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20, 20, 20 mellette, 16 ellene, ezt elfogadtuk, és akkor a zárószavazás következik. Kérem szavazzanak! Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 33-an mellette, ketten ellen, egy tartaszkodással ezt elfogadtuk. Nous en venons. Akkor most következik a 22-es eh, napi rendi pont. Ez a eh, Birgit Cipel vélemény tervezete az ITRE szakbizottság illetékes, eh, Frank Proust úr készítette, saját kezdeményezésű, az erős versenyképesség és fenntartható európai gépjárműipar kérdése, tehát ez a CARS 2020-as projekthez kapcsolódik. Tehát először az egyes bekezdésbe az A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum Máris Kornelicki javaslata beszúrás, de csak a második részről szavazunk. Mellett ellene tartózkodás. Ki az, aki a második részt támogatja az egyes bekezdéssel? mellett ellene tartózkodás. Nem igazán dinamikusak. Megnyitom a szavazást. Az első rész az ö, kiesik, tehát a második részéről szavazunk. Marieski Corneliskének a... És akkor ezt elektronikusan ellenőrizzük. A második része. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 17 mellette ellenet tart, tehát nem fogadtuk el. Birket Szibel 4-es módosítója mellett ellen tartózkodás 5-ös, Veronika Lope Fodanyé mellett ellen tartózkodás elfogadva. A 6-7-es 8-as lehet egyben? Mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes bekezdés B kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadtuk kettes mellett, 12-es mellette ellenetartózkodás elfogadva, 13-as ugyanattól mellette ellenetartózkodás elfogadva. 3-as, 14-es módosító Phil Benyon és Philip de Baker törlés mellett ellene tartózkodás elutasítva, akkor szavaztattam a 3-as bekezdés C kompromisszumot, négy frakció mellett ellen tartózkodás cégkompromisszumot kompromisszumot elfogadtuk. Még azok is elfogadták, akik ezt törölni akarták eredetileg. Akkor 19-es módosító McIntyre mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 19-es módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 20 mellette, 17 ellene, 0 tartózkodás, 19-eset elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös bekezdés 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos bekezdés, G kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es módosító McIntyre mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 34-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom. 20 mellette, 17 ellene, tartózkodás nem volt, Elfogadtuk. Harmincnyolcas módosító, Birke Cipel mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es Thomas Handel mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát a 42-es módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 19-en ellene tartózkodás nem volt, nem fogadtuk el, elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette tartózkodás el, elutasítva. Az egészet, Eh, bocsájtom, szavazásra megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 3-an ellene, tartózkodás nem volt. Gratulálunk a jelentés készítőjének és akkor jön az utolsó szavazása a délelőttnek. Ja, elnézést mondja elnök asszony. Elnézést, elnézést. Tehát az utolsó előtti szavazás következik, ez a 23-as napi rendi pont, véleménytervezet, amit François Castex javasol az e- pénzügyi és monetáris bizottságnak, Hamon Tremosa és Balszesz a jelentéstevő véleménytervezet az bizottság éves jelentéséről a versenypolitikáról. Az egyes bekezdés előtt van egy módosítója a jelentéstevőnek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes bekezdés B kompromisszum, négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 12-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17 mellette, 20 ellene, nem fogadtuk el. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva dékompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es Fili Bulon mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 19 mellette, 18 ellene elfogadtuk egy szavazattal. E-kompromisszum három frakció mellett ellene tartva, 25-ös módosító Filip Bulom mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. F kompromisszum, négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva elfogadva 30-as fél évben jó, mellett ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, 31-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18 mellette, 19 ellene, elutasítva. Négyes bekezdés, G kompromisszum, négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes bekezdés után 36-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 36-os módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 17 mellette, 20 ellene, elutasítva 37-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, H kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva, a pereambulum, a kompromisszum, négy frakció mellett ellene tartózkodás elfogadva, Négyes módosító David Casa. Négyes módosító David Casa mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos David Kázá mellette ellenetartózkodás elfogadva. Hetes, ugyan őt visszavonták, az egész véleményt szavaztatom elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34 mellette, 3 ellene, tartózkodás nincsen. Gratulálunk a jelentés készítőjének. és sok sikert kívánunk, hogy ezeket majd az gazdaság és pénzügyi monetáris bizottságnál is érvényesíteni tudja. Bauer asszony szeretne szólni, akkor, amikor szavazzunk a 25-ös pontról, ami a véleménytervezettel kapcsolatos, ön javasol egy véleménytervezetet a Szociális Ügyi Bizottság nevében a Nőbizottságnak Járók a képviselőtársunk jelentésével kapcsolatban, ami egy saját kezdeményezésű jelentés a roma integrációval kapcsolatban. Öné a szó. Thank you so much, I Köszönöm. Tegnap megígértem, amikor a kompromisszumokat tárgyaltuk, igyekezt, megígértem és igyekeztem is megfelelő megoldást találni a kompromisszumok megfogalmazására. Tárgyában az utolsó pillanatig dolgoztunk ezen. Sajnos azonban nagyon későn jeleztek vissza a B a kompromisszummal kapcsolatban. Az utolsó ellenőrzésünket csak ma reggel tudtuk megejteni ezzel kapcsolatban. Ezért szeretném kérni, hogy fogadják el ezt a magyarázatomat, arra nézvés, hogy ezt a pontot megváltoztattuk, így, idézem miképpen. Továbbá, meg... If you're gonna read something, just tell us. Ha felolvas, akkor mondja meg, hogy hol, pontosan melyik oldal, melyik sor, mert nek ott a szöveg nekünk nincs. Uh, C. C kompromisszum, Cecil kompromisszum. Van egy kiegészítés azután, hogy társadalmi kirekesztettség, oda tesszük, amit a BA-ból kivettünk. Áthelyezzük, tehát felolvasom. A negyedik sorra kerül, tovább megállapítja, hogy a roma kultúra ismertetése a tanárok körében segít abban, hogy a kirekesztettség ellen fellépjünk. Ez a módosítás tehát, amely szerintem bizonyal elfogadható. és az A kompromisszumban egy kicsit megváltoztuk a fogalmazást, negatívról pozitívra váltva. A harmadik sorban szólunk arról, hogy jobb foglalkoztathatóság, ahelyett, hogy teljes foglalkoztathatóság, és magasabb munkavállalói arány, ahelyett, hogy alacsony arány, és a diszkrimináció elleni harc az, ami még bekerül szöveg, hogy cselekvést érjünk. Sajnálom, nagyon, nagyon különleges helyzet ez, nem szokásos, de egyszerűen nem volt más lehetőségünk. Tudnilik, az első évfélkor jöttek meg ezek a visszajelzések, így csak most tudtunk jelzésére elni. C'est la, la réunion de commission des innovations. Nous avons innové en itt a bizottságnál újdonságok vannak, mert közben szavazás mell közben módosítottuk a napi rendet, és most a kompromisszumokat változtatjuk a szavazás előtt. Ezek igen nagy újdonságok. Van valamilyen további hozzászólás ezzel kapcsolatosan, a kompromisszumokat illetően? Marian Erken? És a, a, a javaslatokról is persze. Csak elnézést, Bajrasszony. Azt mondotta, hogy felváltjuk a, a foglalkoztatóság előtt a gyenge, tehát a púr szót. Jobbra váltjuk, a, a gyengét jobbra váltjuk. Aztán az alacsonyt magasra váltjuk fel. Ez jól, jól látom? Jól értem? Ha megengedi, elnök asszony. A gyenge foglalkoztathatóság, mint kategória, megismétlődött a harmadik sorban. Ott megváltoztatjuk, hogy foglalkoznunk kell a jobb foglalkoztathatósággal és a magasabb foglalkoztási arányjal. Az első sorban nincs változás, a harmadikban azonban megváltoztattuk a megfogalmazást. Akkor felolvasnám a szöveget, ahogy a jelentéstevő asszony kérné. Tehát az almódosításról beszélünk, hangsúlyozza a gyenge foglalkoztatóságot, a 2, 4, 6 nem változik, 5 nem változik, 6 sem. Nem. A hatodik sorban a következő állna, ezért foglalkozni kell a jobb foglalkoztatottsággal, a magasabb foglalkoztatási arányjal, és fel kell lépni a diszkrimináció az iskolában is, meg a munkaerőpiacon is. És a többi az változatlan marad ezután. Ez mindenki számára elfogadható? Nekem rendben levőnek látszik, de hát kérdem önöket. mivel a jogalkotási innovációkat élünk meg majd az ülésen, lehet így akár így is dolgozni, jelentéstevő kedvére tegyünk, és hasonlóképpen lehet a Cecília módosításban a szövegre utalunk. Itt tehát a következő állna a hatodik sorban az első hat sor nem változik, és aztán a, a, a kirekesztettségnél hozzátesszük, megállapítja továbbá, hogy a tanárok ismereteinek növelése a roma kultúra tárgyában segít abban, hogy csökkentsük a kirekesztettséget. És nem megy tovább a többi, ahogy volt. Bla bla bla, ahogy a biztos szokta mondani. No. Szükség van erre magyarázatra ezen a területen, minden világos, akkor a jelentéstevő nagyon boldog, felrúgtuk az összes szabályt, de a lényeg az, hogy mindenki boldog, és akkor most ez nem egy igazi eh, szigorú eljárás, ezt ne ismételjük meg máskor, mert különben itt a munkánk örültségé válik. Tehát egyes módosító, egyes bekezdésnél mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. A módosító, eh, kompromisszum a módosításokkal mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán 8-as módosító göncaszkodás elfogadtuk. 9-es módosítós szarjelszeje mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük géppel. A 9-es módosító. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 16 a mellette, 18 ellene, nincs tartozkodás, elutasítottuk. 10-es módosító, min oda kivetti mellette, ellene, tartozkodás, elfogadtuk. 11-es, min oda kivetti szóbeli módosítóval, valaki ellenzi a szóbeli módosítót, akkor szavazzunk mellette ellene tartaszkodás ellenőrizzünk géppel. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18-an mellette, 18-an ellene, nincs tartaszkodás. A 11-es módosított elutasítottuk kérem csendben tegyek a megjegyzéseiket, ez sokkal kellemesebb lesz így az egész szavazás. Euh, monsieur depuis le début... Őri úr, a szavazás eleje óta mindig két szavazat adatot oda teszek, ahova én magam jónak látom. Nem, az az igazság, hogy persze, hogy a szocialistákhoz teszem, mert a szocialisták azok, akik most nem hozták el a kártyájukat. Tehát 12-es módosító Gönc Kinga mellette ellene tartózkodás elfogadom. 13-as mellett mellette szóbeli módosítóval, ha nincs senki nem ellenzi, akkor szavazzunk mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 14-es Gönc Kinga mellette ellene tartózkodás elfogadtunk. 15-ös Gönc Kinga mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán a az E álmodos kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 4-es bekezdés, 21-es Gönc törlés mellette ellene tartozkodás elutasítottuk. Aztán 23-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtunk. 24-es, Lükben jelz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös, Gönckinga mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os, Gönckinga mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Géppel ellenőrizzük a 26-ost. Kérem, szavazzanak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17 meg 2 az 19 mellette, 16 ellene, nincs tartózkodás, ezt elfogadtuk a 26-os. 5-ös megkezdés, C kompromisszum, az 5-ös bekezdés C kompromisszum úgy, ahogy ma reggel elmondták nekünk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ugyanitt a D kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 17-en mellette, 19-en ellene, ezt elutasítottuk. 32-es Gönckinga mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as Minodora Kliveti ellenőrizzük géppel a 32-est. Kérem, szavazzanak. 32-es tehát. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Tizenkilencen mellette, tizenheten ellene, ezt elfogadtuk egy új többséggel. 33-as Minadara kiveti mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Géppel 33-as. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazat. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 17-en ellene. Ugyanaz a többség, mint az előbb elő, elő elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es Gönc Kinga mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes bekezdés, F kompromisszum, mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. H kompromisszum, mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. 54-es Szariel Szaja mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös Jean-Luc Benamias mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os Gönc Kinga mellette ellene tartózkodás. Géppel ellenőrizzük az 56-ost, kérem, szavazzanak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19-en mellette, 17-en ellene, elfogadtuk. 57-es Szarielszaja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-os, Luke mert elnézést, okafogyattá válik. 59-es következik, Gönc Kinga mellette. Akkor 60-61-es, 62-73-64-65-ig egyben szavazunk, senki nem ellenzi. Akkor egyben szavazok ezeket, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor így záró szavazás következik, géppel szavazunk, kérem szavazzanak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 30 plusz 2 az 32, mellette 3 ellene, Egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak! Nous en avons terminé avec euh, les votes et euh, au point. Akkor befejeztük a szavazást, és a 19-es pontban nem, a 17-es pontban javítja elnökasszony, sőt, nem is a 17-es, hanem a 16-os, tehát ez visszaszámolással megy ma. Tehát a 16-os ponttal kapcsolatban megadom a szót a jelentéstevővel, Ria Oltmanhoyernak, hogy számoljon be nekünk a tárgyalások a tanácssal kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának javításáról című triológusról. Szeretném megkérdezni azokat, akik kimennek, azok a magyarázataikat és egyebeket, vagy csöndben tegyék, vagy kint. Tehát jelentéstevő hogy öné a szó. Uh, in uh, aanwezigheid. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Frederick Lambert és Jean, Jean Lambert is ott volt a, a tárgyalások során, a három technikai megbeszélésen. Ez nagy megtiszteltetés és öröm volt, hogy számíthattam az ő támogatásokra és munkájukra ezeken a tárgyalásokban. Itt annyit szeretnék elmondani ezekkel a tárgyalásokkal kapcsolatban, hogy a bizottság nagyon ragaszkodik ehhez az irányelvhez, és úgy ezért hajlandó volt lenyelni olyan dolgokat is, amelyek mérföldekre esnek az eredeti javaslattól. Ugyanakkor most már a mozgástér nagyon kicsi. Ez is elmondható. És csak a, végén tudtunk dülőre jutni azzal, hogy elfogadtuk a bevándorlók elleni diszkriminációt az EU állampolgárokkal szemben, tényszerűen ez a helyzet. Mi szerettünk volna, szerettük volna feloldani ezt a szerintünk diszkriminatív rendelkezést, ám a, a vita során felmerültek olyan szövegjavaslatok is, a, a tanács jogi szolgálata részéről, ők kész szövegekkel álltak elő, amelyek alapján előreléphetünk a három éves és a 21 éves határidőket tekintve, mi a három éves szeretnénk csökkenteni, és továbbra is nyílt megbeszéléseket szeretnénk tartani ebben, ez az álláspontunk, tehát hogy ezek publikusak legyenek. Nem nagyon sikerült előrevinni ezeket a dolgokat, más problémák is érzékeltővé váltak, és ezek ezek egyre jobban körvonalazódtak a tárgyalások során, mik ezek a nehézségek, amelyekkel meg kell birkozunk. Például a definíció meghatározás problémája. Én nincs előttem a szöveg ugyan, felmerült a kérdés, mi a, a, a mobil munkavállaló, a, a, a, mit jelent, mit fed le, kit fed le voltak éppen ez a fogalom. Egy olyan szemét, aki másik országban dolgozik, vagy ennél azért pontosabb, meghatározás érvényesül, és felmerült egy két éves időszak megjelenítése is a definícióban. A technikai briefingen tehát felvettük ezt a kérdést, mit is jelent a mobil munkavállaló fogalma. A biztos úgy nyilatkozott, hogy a, hogy a két év helyén való, és az, az is a munkavállalók javát szolgálja, szerintük a két éves időszakot el kéne törölni. Tudni, hogy ez egyfajta korlátozás és még nekem van egy, egy a magánszférát érintő vetülete is, a német hatóságok például vizsgálat, vizsgálódhatnak, hogyha, hogyha egy francia munkadó három évig Németországban dolgozik, akkor ezáltal az irányelv hatája alá esik. De hogyha elhagyja az országot, a német hatóságok kivizsgálhatják, hogy mit tett a két éves időszak alatt, és hogy mobil munkavállalnak minősül vagy sem. Ez technikailag szerintünk nem végre lehetetlen eljárás, hatalmas bürokratikus terheket ró a hatóságokra is, meg magára a munkavállalóra is. Nem látjuk be, nem látom be, mi értelme volna ennek. Lehet, hogy a német rendszer így működik, talán a szakértők megvilágítják miképpen, ám így ránézvést ez nem nagyon tűnik működőképesnek. Aztán van még egy kényes kérdés, ahol jól lenne előrelépnünk, ez pedig nem más, mint a, a, a jogosultságok átvitele, hordozhatósága, és ezáltal való halmozása. Tehát, hogy valaki három éves jogosultságot halmozott fel, azt nem lehet tovább vinni, hanem azt rendezni kell, ki kell fizetni, nem lehet hordozhatóvá tenni ezeket a jogosultságokat. Mi azt szeretnénk, ugyanakkor, hogy tényleges kifizetést maximalizálnák, tehát lenne egy plafonja annak az összegnek, amely tárgya lehet ennek a kifizetésnek ez az ilyen jogosultságok egyenlő elbánása nagyon fontos, ám hosszabb időszakban ugye nem lenne jó, hogyha például valaki egy sportkocsit venne ebből az összegből, a Nagy-Britanniában megesett, ez nem egyszer az EU alapok támogatásából, így módon eszközölt kifizetésekből. Összefoglalva tehát ezek vannak azok a problémás részek, amelyeket érzékeltünk, amelyekkel foglalkoznunk kell, és a következő ülésen könyv is napirendre kéne tűzni a témát, mert fontos, hogy foglalkozunk vele. Darden úr, köszönöm szépen, rövid, rövid leszek. Azt hiszem, hogy elég jól összefoglalt az előttem szóló az álláspontokat, tehát el kell kerülni a diszkriminációt, ez nehéz lesz. Megpróbálni megváltoztatni a véleményt a három éves időszakkal kapcsolatban. Szerintem ez egy fontos küzdelem, de nem igazán éreztem nyitottságot. Ugyanakkor van három fontos téma, ahol szerintem van mozgásterünk, ez pedig a két éves időszak, hogy ezt az irányelvet erre alkalmazzuk, illetve utána már kiesik a két éves időszakon túl az illető, ez nem elfogadható, és akkor ugyanakkor ott van az, hogy kedve, előnyben részesítsük vagy a visszafizetést, vagy az átvitelt. ezek olyan elemek, amikről persze lehetne még mozgásteret nyerni. Végül is vannak olyan elemek, amiket majd a tárgyalások során lehetne még elérni. Elnök, van-e más, aki szót kér? Nincs, akkor, akkor hát sok sikert a tárgyaló csapatnak. Akkor befejeztük ezt a napi rendi pontot is, és akkor következik a 26-os pontunk. Jutta Stenrük jelentését vizsgáljuk meg. A hathatos munkagyi ellenőrzések az európai munkakörülmények javítása irányuló stratégia keretében. Emlékeztetni szeretnék, hogy ez egy olyan jelentés tervezet, amivel kapcsolatban szeptember 18-án tartottunk egy meghallgatást, ami egyébként rendkívül érdekes volt, és megadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A saját a szakbizottságunk által kezdeményezett jelentés a munkaügyi ellenőrzések tárgyában rendkívül fontos szerintünk. Tudnék a, a munkavédelem és a munkafeltételek elleni szabálysértések Európában nem egyedi esetek már, egyre szaporodnak látszanak ezek az esetek, amelyekről hallunk, amelyekről értesülünk, feltétlenül cselekednünk kell, fel kell lépnünk a, a, a, 9-es, a vonatkozó irányelv 9-es cikke is kimondja, hogy a munkavédelmi ellenőrzések kulcsfontosságúak a munkavállalók kizsákmányolása elleni harcban is, meg a, a legálisan működő vállalatok ö, védelmében is a nem bejelentett munkavállalás esetei és a munkavédelmi előírások megsértése rendkívül sokrétű és sokirányú, és ez a verseny zavarát is jelenti, meg az alapjogok védelmét is, a belső piac működését zavarja, de elmondott, hogy a nemzeti államháztartásoknak is rettetes károkat okoz ez Európa szerte ezek a visszaélések és szabálysértések. Európai szinten eddig nem igen történt hatékony mm, kezdeményezés a munka, munkafeltételek ellenőrzésére, a munkavédelmi egészségügyelőres betartása tekintetében nem nagyon történtek ellenőrzési intézkedések. Holott erősíteni kéne ezeket, ez egyrészt a munkavállalók érdekeit védve, hiszen egyre inkább, egyre gyakrabban sértik ezen a jogokat, de a, a vállalatok jogait is ugyanakkor a munkavédelmi és a, a munkaerő felügyeletek krónikusan alul kicsi személyzettel bírnak és kevés forrással, és ennek érzékelhető ez a jelenség a nemzeti hatóságoknál, egyszerűen nem tudják ellátni a feladataikat már. A jelentésem két részre vontható egyrészt. A nemzeti szinten érzékelhető kihívásokra koncentrál, a másikban pedig az európai szinten meg teendő lépésekre. Minimális normákat kell meghatározni a nemzeti hatóságok számára, hogy a belső piac egységességének realitását kövessék, ehhez pedig sürgető az európai szintű intézkedések és szabályok létrehozása. Annak érdekében, hogy a negatív kell szembe tudjunk nézni. A nemzeti szintű ellenőrzési intézkedések körében hatékony munkaügyi ellenőrzésekre hívok fel, és arra, hogy a munkaügyi ellenőrzések független ö, módon működjenek, és egyetlen munkaadó sem, se kerüljön ki a, a figyelem köréből, az ellenőrzés köréből. A munkahogyi ellenőrzési rend, hatóságok megfelelő személyi forrásokkal és erőforrásokkal kell bírjanak, annak érdekében, hogy a munkavállalók jogait be tudják tartatni. És a bérek kifizetését is ö, figyelemmel kísérik, valamint a büntetéseket behajtsák, amennyiben szabálysértést állapítanak meg. Arra is el kell gondolkodni, hogyan lehet az együttműködést javítani az összes európai hatóság, nemzeti hatóság között. Belgiumban például nagyon jó példák vannak, jelentésemben meg is említem ezeket. A munkahogyi ellenőrök jó képzést kell kapjanak, például az állvállalkozások, a kényszervállalkozók tekintetében, mert sokszor nem, ezek körében sem jelentik be a munkavállalókat, a munkaerő kölcsönzés során is, és a, a magánvállalkozók körében is érzékelhető is. Erre vonatkozóan cselekvési terveket kell létrehozni a tagállamokban, és megfelelő képzésben kell részesíteni ezen sajátos jelenségek vonatkozásában a munkai jelenőröket. Európai szinten is lehet megfelelő lépéseket tenni, például a határon átnyúló szabálysértések kivizsgálására létre kell hozni egy megfelelő hatóságot, a, nem, a határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó vállalatok ellenőrzésére is olyan határon átnyúló ellenőrzések programokat létrehozva, amelyek összekapcsolják az egyes hatóságokat. Nagyon nagy problémákat jelent ennek hiánya. Aztán az társadalmi társadalombiztosítási kártya, európai kártya, nagyon jó példákat látunk erre is, ezek összekapcsolására Európában. Aztán a korai riasztási rendszer, amely révén a tagállamok az új szabálysértési technikákról eszmét cserélhetnek, információt cserélhetnek. Például a RAPEX fogyasztóvédelem rendszere nagyon jó példa lehetne erre is. Aztán a közvetítői, közvet, munkaerő közvetítő cégek ellenőrzése európai normák alapján, valamint a szociális dömping elleni szabályok betartatása is rendkívül fontos, ez a bizottság hatáskörébe esik, és a szankciók és a közvetlen büntetések kiszabása is nagyon fontos. Az Európai Bizottság kell, hogy foglalkozzon a szociális dömping kérdésével, és ebben jelentett munkaerő kérdésével is, mert ez is a versenyzavarás tárgykörébe tartozik, és ilyen értelemben a bizottság hatáskörébe esik a munkai ellenőrzések mellett ö, olyan példák is említettünk, mint a Flamanville francia építőipari vállalkozásban tett ellenőrzések. Ö, előfordult az, hogy a, a tagállami hatóság nem volt képes már ellenőrizni a határon átnyúló munkavállalói kölcsön szerződések miben létét és végrehajtását. Ezért fontos az európai szintű szabályozás. Köszönöm az ügyműködést a, tak, a, a taktársaim részéről. Még egyszer felhívom a figyelmet arra, hogy nem csak a munkavállalók, hanem a vállalatok érdeke is az, hogy a munkavégi ellenőrzések megfelelően alakuljanak európai szabályozás körében. Uh, Marian Harkin, Marian Harkin, majd pedig Danuta következik. Köszönöm szépen. kollégám Jan Kozakis, elnézést kér, és kérte, hogy helyette szóljak néhány szót. Nagyon fontos téma ez a munkahogyi ellenőrzések kérdése az alapvetően a tagállamoknak a kompetenciája, de közvetlenül nem tartozik uniós szabályozás alá. Ugyanakkor egyértelmű útmutatást kell nyújtanunk a tagállamoknak és a felügyelő hatóságoknak is, mert ez biztosíthatja a megfelelő belső piaci működést. Nagyon sok még itten a kívánnivaló. Támogatjuk a jó gyakorlat kezdeményezést, a védelmet a munkaerőnek, különösen ami amikor a ö, munka ö, sztenderdeket kell megvédeni, és fontos, hogy a dolgozóknak a befizetése és egyebek megfelelően kerüljenek használásra. Fontos, hogy törvényes munkakörülmények között és nemzetállami, tagállami védelem kereteiben dolgozhassanak. Figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, ugyanakkor arra is kell küzdenünk, hogy több lehetőség legyen európai szinten azonos feltételek legyenek a vállalatok és a különböző ügynökségek, ne válasszanak ki azért országokat, mert ott gyenge a munkahogyi ellenőrzés. Ezt tekintően kell elemezni, és hozzá kívánunk ehhez járulni. Danuta Szulawszewskaja. Przewodnicząca.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 önálló munkavállaló valóban önálló kell, hogy legyen, és nem szabad, hogy csak azért legyenek önállóként feltültetve, hogy kevesebb adót fizessenek. Mi most az illegalitásról beszélünk, eh, szürke gazdaságról, és eh, természetesen meg kell érteni, hogy mi történ, mit jelent az a kifejezés, hogy átlag fizetés, átlag bér. A társadalmi dumpingról való vita egy olyan vita, amelyik régóta zajlik, tehát nem szabad elfelejteni, hogy EU közép Európában és Kelet-Európában a fizetési szintek még alacsonyabbak, még 300 euró körül. Hogyan lehet 300 euróval, 300 euróból megélni? Más országokban lehet, hogy meg lehet élni 300 euróból, ugyanakkor ott szükségesek az ellenőrzések, ugyanakkor nem lehetnek egy eszköz ahhoz, hogy meg Próbálják ezáltal e, eltüntetni a külföldi munkavállalókat. És a bíróság ítélete is megerősíti ezt az álláspontot. Van egy ilyen jellegű helyzet a Dán rendszerben például. A jelentésben vannak olyan elemek, amelyekkel nem értek egyet. Például a szociális szereplők felelősségvállalása az ellenőrzések során. Azt hiszem, hogy ez túlmutat, mert a szociális a társadalmi felek nem kompetensek aztán eh, szó van egy irányelvről, amelyik a kihelyezett munkavállalókról szól. Nem tudom, hogy ez az irányelv valóban érinti -e ezt a témát, amelyikről beszélünk. Nem tudom, hogy például a kihelyezett munkavállalók esetén ezzel az a, e, e, ebbe a kategóriába esnek, amivel foglalkozunk. Aztán vannak olyan intézkedések, amelyek túlságosan eh, pénzigényesek, túlságosan összetettek, és ezáltal csökken az ellenőrzések minősége. Minden esetre majd lesznek, eh, majd módosítok, amelyekben ezeket a, vészt, a véleményemet próbálom kifejteni. Van-e további hozzászóló? Én csak annyit szeretnék mondani, hogy emlékez, illetve emlékeztetni szeretném önöket először is, hogy egy saját kezdeményezésű jelentésről van itt szó, ahol a mi szakbizottságunk teljes mértékben saját szerepében van, hogy rámutasson egy olyan tematikára, amivel már többször foglalkoztunk. Például, amikor meghatároztuk a Marian Tyson jelentése keretében a saját ütemtervünket, hogy a szociális dimenzióját a gazdaság és monetáris uniónak hogyan képzeljük el. Ez mindenképpen nagyon fontos volt, és már akkor foglalkoztunk ezekkel a az elemekkel, hogy hogyan lehet egy megfelelő munkahogyi ellenőrzést kialakítani. Ugyanakkor másfelől nagyon jól ért, megértem, hogy most Folynak a tárgyalások bizonyos jogszabály darabokról, de ezek részszabályok, amiknek nem az a céljuk, hogy valamennyi problémát megoldja, minden olyan problémát, ami az európai munkaerőpiacon jelentkezik. Szerintem ez nagyon fontos. Tehát fontos, hogy a jogalkotási kezdeményezésekkel párhuzamosan, illetve az alkalmazásokkal, nem csak a felülvizsgálatokkal, fel tudjuk térképezni mindazt, ami a következő Európai Bizottság feladata lehet majd. Tehát nagyon támogatom az előadó megközelítését. És ö, csatlakozom a javaslataihoz. A bizottság kíván-e szólni ebben a szakaszban? Nem? Igen? Nem? Nincs már itt senki a bizottságtól, netán? Van itt még valaki a bizottságtól a teremben? Akkor jelezze, hogy szeretne hozzászólni, vagy nem. Nem, köszönöm szépen. Akkor a jelentés készítőjé a szó. Köszönöm szépen. A hozzászólók is mutatták, hogy milyen érdeklődésre tart számot ez a téma is maga a jelentés. Izgalommal várom a módosítókat. Örülök annak, hogy egyetértés van afelől, hogy irányelvre van szükség, és erősebb határon átnyúló cselekvésekre van szükség ebben a témában. Nem osztom azt az érvet, miszerint túl bonyolultak és drágák volnának ezek az intézkedések. Megvizsgáltam a témát, és azt látom, hogy azok a következmények, amelyek, amelyek sújtják az államháztartásokat, három számjegyű milliós tételben fejezhetőek ki. Tehát hatalmas bevételektől esnek el a költségvetések. Tehát a kollektív szerződések, nem arról van szó, hogy kollektív szerződésekbe beavatkoznánk, hanem arról van szó, hogy az illegális munkavállalás jelenségeit, amely egyre növekvő jelenség Európában, és amely határon átnyúló területeken szaporodik főképpen a szolgáltatások tekintetében. No itt ezeket akadályozzuk meg, fékezzük meg, mert helyben mindig elmondjuk, hogy nincs eszköze a, hat, hat, a hatóságoknak a határon átnyúló munkavállaló ügyletek tekintetében, ezért kell európai keret keretfeltételeknek érvényesülni, amelyek átlátható módon ellenőrizhetővé teszik ezeket a munkavállalási szerződéseket. Nem a legális munkavállalás ellen szeretnénk semmi módon felépni, nem azt akarjuk akadályozni, hanem az illegális munkavállalás ellen. Tegnap félreértettek, Németországról beszéltem. 300 euróból nem lehet megélni Németországban. És vannak kelet-európai esetek is, ismeretesek, a Cox cég például olyan munkavállalókat alkalmaz, akiket Csehországban 120 eurót fizet havonta és még büntetéseket is kell fizessenek, hogyha nem jól dolgoznak, és akkor még a 120 euróból is levonnak ezt meg azt. Tehát nem európai átlagról beszéltem, hanem arról, hogy minden tagállamban vannak jelenségek, és ezek az illegális munkavállalói jogviszonyok nem csak az állampolgárok jogait sértik, hanem az államok érdekét is sértik. Ezért kell európai szinten fellépni, az európai munkaerőpiac egységes az európai egységes piacon, fel kell lépnünk az illegális lehetőségek és kiskapuk ellen. Erről szól ez a jelentés. Ja, alo, Rendben, akkor lesz erről egy nagyon élénk vitánk, amikor majd meglesznek a módosító indítványok. Ezt október 10-e előtt kell megtenni, 12 óráig, egy úgynevezett elektronikus aláírással. Ezeket a módosítókat november 5-én fogjuk megvizsgálni, a kompromisszumosokat 20, november 25-én és következő nap pedig szavazunk róla, azaz november 26-án. Ezzel a napi rendi ponttal is végeztünk, és akkor most ismételten megadom a szót Jutta Steinrucknek, hogy elmagyarázza nekünk a vélemény tervezetét, ami az IMCO bizottság számára készült. Ez egy ö, saját kezdeményezésű véleménytervezet 27-es pont, integrál csomagkézbesítési piac és elkereskedelem unió belüli, belül, ö, belüli bővítése érdekében. Köszönöm, Állnak asszony. A belső piaci szakbizottság jelentése erősen arra koncentrál, hogy javítsa a fogyasztók érdekeit. A mi megközelítésünk szerint azonban észszerű volna a munkavállalók, az ágazatban fogozott munkavállalók érdekeit is figyelembe venni. Az online kereskedelem egyre növekvő piac, és a határon átnyúló ö, szállítás persze fontos, hogy egyszerűsödjön a fogyasztók számára, de azt is világosan kell látnunk, hogy ez nem egy ingyenes, költségmentes szállítás. Nem lehet semmit sem ingyen szállítani, és éppen a csomagszállítás esetében már most is nagyon súlyos, masszív problémák érzékelhetőek a vállalat ö, láncok bekapcsolása miatt. Tehát ezek jog, sok esetben a, a alvállalkozók teljesen leválnak a, a fő vállalkozó vállalattól, ne, nem, nincsenek szociális, nincsen szabadságolás, nincs betegbiztosítás, a munkavállalnak sem nagyon gyenge, vagy semmilyen jogai nincsenek egyes alvállalkozó cégeknél, amelyek a fővállalkozó szerződése alapján dolgoznak. Ezeket is vizsgálnunk kell. Vagy az egyszerűsített címkézés, a határon átnyúló jobb együttműködése a nemzeti állami vállalatoknak, ám minden esetben figyelembe kell, hogy bármilyen formációban is történjen is a csomagszállítás, fontos, hogy gyors legyen, megbízható, és a vállalat számára előnyös, ám az is fontos, hogy a, a munkavállal, az érintett munkavállalók joga is érvényesülnek minden vállalatcsoportban, és minden fővállalkozó fel kell, készüljön, fel kell készítse a munkavállalóit a, a kihívásokra, képzéssel, oktatással, megfelelő technológiák bevezetésével, például a tracking, navigációs rendszerekkel kell ellátni. És azt is látni kell, hogy a csomag átvétele is munkaidőbe telik, meg hogy megtankolja az autót, meg egyéb mellékes munka tevékenységek is be kell számítódjanak a munkaidőbe a csomagszállítási munkavállalóknál. Tehát nem lehet kivonni a csomagködési vállalatok munkavállalóit eh, ezen szabályok köréből. Merci. Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki hozzá kíván szólalni ebben a jelenlegi szakaszban? valószínűleg ez az elektronikus kereskedelem lesz a jövő útja. A, senki, akkor itt is van egy határidő, október 10-e a módosítók határideje, a megvizsgálás november 5-én lesz a foglalkoztatási szakbizottság december 5-én fog szavazni, és az IMKO-ban pedig majd december 16 vagy 17-én fog szavazni. Ezzel elérünk a napi rendünk vég ö, utolsó pontjához, 28-as pont, és ö, David Kázának adom meg a szót. Egy európai kiskereskedelmi cselekvési terv valamennyi érintett javát ra című kérdés. Előadó úr, öné a szó, hogy ismertesse a 31 módosító indítványt, amit az ön jelentés tervezetéhez nyújtottak be. Köszönöm szépen, elnök asszony. A módosítók, amiket kaptam a kollégáktól, jiġu infurzati. És a, foglalkoz, a munkanélküliséggel foglalkozik a tagállamokban. Nagyon hálás vagyok minden frakcióbeli kollégának a módosítókért, amelyekkel kiegészítették az eredeti szöveget, és különösen ki is emelném a legfontosabbakat ezek közül. Aznak szükségessége, hogy végig gondoljuk a munkavállalók mobilitását és annak előnyeit, és amely a, a kiskereskedelmi ágazat növekvésével kapcsolatos, valamint a piac igényei és a munkavállalók ismeretei közötti hézak felszámolása a tízes pont tartalma. Aztán a munkavállalók felelőssége az, hogy felkészítsék a munkavállalókat, a munkadók kötelessége, hogy felkészítsék a munkavállalókat az innováció jelentette kihívásokra. Itt is aktívan kell fellépni, ezért is egyetértek. Aztán nagyon fontos az élethossz, életen át való tanulás, fontos ezt megemlítenünk itt is, egyik módosító erről szól, és arra is szükség van, hogy támogassuk a hagyományos szakmákat és a kisvállalatok jelenléte a, a falvakban nagyon fontos az idősek foglalkoztása tekintetében, és erről szól a 31-es módosító. Aztán támogatom még, nagyon sok, nagyon, támogatok még nagyon sok módosítót, melyet Andrea Cazzolino képviselőtársam terjesztett be, hiszek abban, hogy ezek az elemek nagyon jó képet alkotnak arról, milyen nehézségekkel néznek szembe a munkavállalók ebben az ágazatban. Úgy gondolom, e bizonyos módosításokra lesz szükség, az javítandó, a, megfogalmazás, magát a, megfogalmazást javítandó, de szerintem együttműködve ebben sikerrel járunk bizonyal, és hogy megfelelő kiegyensúlyozott megfogalmazásokat tudunk majd véglegesíteni. Gabarnó képviselőtársamnak köszönöm a 3-as, 16-os, 20-as és 28-as, meg 29-es módosítókat. a kezek tartalmokat és minőségüket tekintve is. Aztán arról is szeretném tájékoztatni az elnökséget, meg képviselőtársaimat is, hogy eleddig már négy módosítót, kompromisszumos módosítót írtam meg, ezeket ki is küldtem önöknek, ezek az 1-től 6-ig, 7, 8, 9-esig, 16-ig, 17-ig terjedő, valamint a 28-ig, 19-ig terjedő módosítókat foglalják magukba. Ezekről a kompromisszumos módosítókról most folyik a tárgyalás. Nagyon lelkesen és optimistán várom az árnyékiladókkal való együttműködést. Szerintem sikerre járunk majd és az, az érdekel, hogy irányítson bennünket, hogy előre vigyük ezt a véleményt. És még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a hozzájárulását, az inputokat, amelyeket, amelyeket segítették munkámat az elmúlt napokban. Euh, Nos, akkor ki szeretne hozzászólni a vitában? Costello asszony, majd pedig Lambert asszony, nem? Akkor csak Costello asszony, Costello asszony a szó. Thank you, Madam Chairperson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az árnyékjelentés tevő nevében, a szocialisták és demokraták nevében szólok azt mondja, hogy az a véleménye, hogy a Káza úrnak az anyaga egy nagyon jó szöveg, még akkor is, hogyha bizonyos szociális aspektusokra nem tér ki és vannak még kisebb hiányosok. Kocalino úr szorosan együtt dolgozott Kázaurral a különböző módosítókon, és majdnem biztos, hogy jó eredményt fognak rövid időn belül elérni. Két módosító az, amiket Kacolino úr nyújtott be, nagyon fontosak a mi frakciónknak. Az ötös, amelyik a multinacionális cégek viselkedését kritizálja, és elmondja, hogy a válság nagyon sok munkahely elvesztését eredményezte, helyzetbe, és nehéz helyzetbe hozta a kiskereskedőket, és jobban eh, oda kell arra figyelni, hogy a rövidebb időket legyen a munkaidő. A sok, sok esetben arra használták fel a válságot, hogy leépítették a munkaerőt, és megnőtt a munkateher. A másik a 14-es módosító, ami a kiskereskedelmi ágazattal foglalkozik, ami nagyobb rugalmasságot kíván határozott idejű munkaszerződésekkel, és a vasárnapokon, sőt ünnepnapokon is dolgozni kényszerülnek az, az emberek, ami a családi, szociális életüket nagyon befolyásolja. Kérik, hogy a tagállamok szigorú szabályozásokat fogadjanak el, a nyitvatartási időkkel kapcsolatban is szabályozzák a nyitvatartási időket, idők hosszát is. A globálisan az Európai Uniós érdekvédelmi szervezete is támogatják ezt. A 21-es módosítóval kapcsolatban az utolsó mondatot, és itt idézem, hogy szigorú szabályozás kerüljön elfogadásra a nyitvatartási idők tekintetében is ezáltal biztosítsák a tisztességes vers, versenyt. Támogatni tudjuk az összes többi módosítót. Három feladatot szeretnénk hangsúlyozni, hogy a eltűnnek a kis boltok a városközpontokból, a falvakból, és nagy bevásárlóközpontokkal helyettesítik. Ez nagyon nehézé teszi, hogy az idősek a mindennapi szükségleitéket meg tudják vásárolni továbbá. A, foglalkozik el a úgy, úgy tűnik, hogy a, az egyik olyan ágazat, ahol a legtöbb a munkai baleset és az egészségkárosodás, ez a kiskereskedelmi ágazat végezetül pedig úgy gondoljuk, hogy további ösztönzőkre van szó a dolgozók képzése területén, és erősíteni kell a munkagyi ellenőrzést a bejelentés nélküli munkavállalók felderítésére. Elnök, köszönöm szépen, van-e további hozzászóló? Nincsen. Akkor kérdezem a jelentéstevőt, hogy szeretne hozzászólni? Még, vagy válaszolni? Köszönöm elnök asszony először is azzal kapcsolatban, amit kollégám Koszolino úr mondott az ötös módosítóval és a 14-es módosítóval kapcsolatban. Ezek elfogadhatóak számomra, azonban a jelenlegi formájában és az a mandátum, ami előttünk van, ezt tisztázni kell, pontosítani kell. Egyetértek abban, hogy ezek fontos módosítások, azonban a szöveget összességében is világosabbá kell tenni. Tovább kell az elkövetkezendő hetekben dolgoznunk ezen annak érdekében, hogy javítsuk a megfogalmazásokat, különösen a 14-es módosítóra vonatkozik ez. Egyetértek azzal a hivatkozással is, hogy amit a kis boltokról mondanak a falu központokban vagy városközpontokban, és amellett vagyok, hogy el tudom fogadni ezeket ezeket a módosításokat a kis boltokkal kapcsolatban. Ami pedig a többi részt illeti, tisztelt elnök asszony kollégák, tovább fogok dolgozni ezeken a kompromisszumos javaslatokon, és remélem, hogy az elkövetkező napokban sikerül majd megoldást találnunk. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Nos, ezen lezárjuk ezt a napirendi pontot is, és hát fogjuk nézni a kompromisszumos megoldásokat október 17-én, és no, november 5-én lesz, kerül ez a bizottság elé szavazása, amennyiben nincs további hozzászólás, következő ülés Október 10-én lesz, 9 órától 11.30-ig. Strasbourgban, ez egy csütörtök délelőtt lesz, majd október 17-én 9 órától 12 óra 30-ig itt Brüsszelben. További szép napot kívánok Önöknek viszontlátásra!